Kedves kollégák, elnök úr, biztos úr, folytatjuk a munkát. Kérem, hogy mindenki foglalja a helyet, csendben, ha lehet. És rátérünk most a mai eszmecsere második fázisára. Ugye eddig általános vitát folytattunk a biztos urak bevezetője alapján zajlott a vita, most pedig három témát fogunk áttárgyalni. Az első a közösségi költségvetés lesz, a nemzeti költségvetésekkel való kapcsolata. Utána délután majd arról beszélünk, hogy hogyan lehet a gazdasági politikákat koordinálni, ez lesz az első téma délután, utána pedig a foglalkoztatásról fogunk szólni. Üdvözlöm a ciprusi elnökség még jelenlevő képcsülőt és Lynch urat, Lewandowski biztos urat, aki az Európai Bizottságnál a költségvetés felelőse, és aki majd előadást tart nekünk arról, hogy az Európai Bizottság milyen javaslatokat tesz a költségvetési, hosszú távú költségvetési keret tekintetében, csendet kérek, és ugyanúgy fogunk eljárni, mint eddig is, tehát aki felkíván szólalni, az töltse ki az ebből a célból asztalára helyzetet, helyezett narancssárga kérőlapot, adja meg nevét, most már fehér, fehér. Minden napszakban más színű papírt, tehát most a fehér papírt, írja oda a nevét, hogy melyik parlamentből jött, mi a dolga ott, és ezt juttassa el ide a, az asztalhoz, és akkor a beérkezés sorrendjében adjuk meg a szót, úgy, hogy mindig két nemzeti parlamenti képviselő, aztán egy európai parlamenti kap szót. Még egy kis dolog a bevezetésben ugye ahhoz, hogy értsük a mai kerekasztal értelmét, most arról lesz szó, hogy mi a nemzeti, parla- nemzeti költségvetések és az európai parlamenti költség, európai költségvetés viszonya. És ezen belül nagyon fontos kérdés, ez általában nagyon fontos kérdés, mert minden nemzeti költségvetés jelenleg megszorítási intézkedéseken megy át, és egyes országokban ez hatalmas kiterjedésű. 20 ország a 27-ből bevezetett valamilyen ö, túlzott költségvetés eljárás ö, megszüntetésére irányuló eljárást, és ö, számosan tárgyalásban vannak a bizottsággal. Ez az eljárás most kezdődik majd egyébként, ugyanakkor miközben a 7 éves költségvetésről is elkezdődik a vita, ez is a következő hetekben, a bizottság által megfogalmazott alapvetések, javaslatok alapján. Tehát a két eljárás párhuzamos. Miközben a, az EU költségvetése a 28. vagy 29. most már Horvátországgal számolva, 80%-a jelenleg az EU költségvetésnek a nemzeti befizetésekből, vagyis az önök költségvetéseiből származik. És 98%-a az európai költségvetésnek azonban vissza is megy a tagállamokba, és így enyhíti az ottani költségvetési helyzetet. Ö, harmadik országokba megy ez a kis különbség, tehát a, az európai költségvetés egyfajta kiegészítő költségvetésként is felfogható nemzeti szempontból, mind bevételi, mind ö, kiadási szempontból. Az a válság, amelyben három évben benne vagyunk, nagyon sok mindenre rámutatott ebben az összefüggés rendszerben. Megmutatta egyfelől, hogy az egyes országok európai érdeke sokkal nagyobb, mint azt maga, mag, maguk is gondolják. Ír elnökünk egy százalékát képviseli az Európai Uniós polgároknak, az ír. Görögország, amelynek nettó ö, ö, terméke, nemzeti terméke 2%-a az Európai Uniónak. Ha ez a két, ö, ez a két partner ö, tölti ki most az újságok címlapjait és a mi beszélgetéseink témáját is. Óriási bajokon mennek át ezek az országok, de ekkora jelentőségük. A Német Szövetségi Köztársaság nem, két éve úgy döntött, hogy nem fejleszti tovább az atomenergiát. Ennek az a következménye, hogy az összes többi tagállamban az energia ára hirtelen megnőtt. Még a, hét vé- a hónap vége előtt választás lesz Olaszországban. Az a program, amelyet a kormány ö, megpróbált végrehajtani, valamennyi országra hatni fog tehát ne higgyük azt, hogy a tagállamok a levegőben lógnak. Egymásra nagyon hat, hogy mit csinálunk nemzeti szinten. Pozitív vagy negatív módon azonnal lecsapódik. És a válság azt is megmutatta, hogy ha nincsen olyan szolidaritási mechanizmus, amely ilyen helyzetekben képes kezelni a helyzetet, akkor ez fájdalmas. Ezért létrejött egy alap, egy szolidaritási alap, de ennek a mértéke, hogyha lássuk, ha valakire lélegeztető kép, gépet kötnek, attól még nem gyógyul meg az összes betegsége. Most Görögország, Portugália, Ciprus, Lettország is részesül ilyen lélegeztetésből, hogy túl essenek a legnehezebbén a költségvetési válságnak, tehát szolidaritás van, de közben arra is gondolni kéne, hogy a jövő beruházásait valaki támogassa, ösztönözze, hogy a versenyképesség helyreálljon, mert növekedés nélkül nem lehet sem az adósságválságot és a, a munkanélküliség problémáit megoldani. 28 költségvetési politika van tehát. Ehhez hozzájön még az, hogy szinte mindenhol ugye megszorításokat alkalmaznak, a fölösleges kiadásokat csökkentik, ugyanakkor hiányzik az az elem, hogy a jövő beruházásait ösztönözzék, tehát jelenleg mindannyiunknak az a feladata, hogy a hosszú távú költségvetés tükrében erre is odafigyeljünk. A kiadások oldalán e, talán most már könnyíteni kéne a nemzeti költségvetések helyzetén egy picit, és olyan politikára lenne szükség, hogy szükséges kiadások történjenek annak érdekében, hogy az úgynevezett európai hozzáadott érték, ahogy e, erről a Lordok házának képviselője ma beszélt, megvalósuljon. Konkrétan, ha az európai költségvetésben ötször akkora hittel alakulnak, jelenleg ötszöröse az agrárkiadás a kutatási kiadásoknak. Ezen lehetne talán változtatni. Aztán a regionális kohéziós politika területén alkalmazni kéne ugyebár a szubszidiaritás elvét. Franciaországban Akvitánia évente több mint ezer projektet valósít meg az európai regionális alapból. Ez a szubszidiaritás? Ugyanakkor, mivel a nemzeti költségvetésekre most jelentős teher nehezedik, nem most van annak a pillanata ideje, hogy hogy az európai költségvetés még további terheket rójon a nemzeti költségvetésekre. Tehát vissza kell térni a származás elvhez olyan értelemben, hogy a szerződéseknek megfelelően az európai költségvetésnek most már legyenek saját bevételei. Ezt önök közül többen meg is fogalmazták, már ma délelőtt is. A jelenlegi helyzet az, hogy az e- tagállamok finanszírozzák az európai költségvetés nagyját, és nem igazságos valóban, ö, ugye két tucat ország privilegizált helyzetben van, akik keveset, jóval kevesebbet fizetnek, mint más országok, ö, és fordítva is megfogalmazható ez, hogy másokat pedig hátrányba hoz ez a helyzet. Tehát soha nem volt annyi oka annak, hogy bevezessük a saját bevételeket. Az Európai Tanács tagjai előtt van most a téma, és remélem, hogy a nemzeti parlamentek képviselői, főleg az érintett országok képviselői, és előjönnek majd ezzel a problémával, és ez a mai konferencia is esetleg fórumul szolgálhat ahhoz, hogy javaslatokat nyújtsunk be a helyzet orvoslására. Ma délelőtt ugye hallottuk Marine asszonyt a francia szenátusból, és felvetette azt a kérdést, hogy nem lehetne különbséget tenni az eurozóna zónát foglalkoztató problémák és az EU valamennyi tagállamát foglalkoztató témák között. Tehát, hogy ezeket külön kéne választani az ilyen alkalmakon. Erre majd még visszatérünk ma délután, de már is meg szerettem volna fogalmazni, hogy gondolkodjunk ezen. Ennyit tehát bevezetésképpen, és akkor most, ha megengedik, akkor megadom a szót biztosunknak, hogy az európai 7 éves költségvetés hosszú távú tervezés témájáról szóljon hozzánk. Good morning, rainy morning, but that is... Köszönöm. Jó reggelt kívánok, szép esős reggel van, délelőtt van, ahogy az lenni szokott, és ráadásul a taxisok is sztrájkolnak a Brüsszelben. Nos, azt gondolom, hogy jól lett időzítve ez az ülés. Egy héttel az európai vezetők következő sorsfordító találkozása előtt, amikor is megfogalmazzák a 2020-ig tartó jövőképet, és ezt ellátják pénzzel. Nem tudom, hogy itt vannak-e a horvát képviselők, de jó, hogy itt van legalább 27 tagállam képviselője, hogy erről beszéljünk, mint ahogy Oli Rén is ezt mondta, és Alain Lamas úr is az imént említette, nagyon megváltozott az európai környezet. Azt gondolom, hogy az államháztartások konszolidálása az az, amiről a politika szól 2009 óta, 2009 és 2011 között, egy kiegyensúlyozottabb gazdasági mixet szeretnénk látni Európában, ami azt jelenti, hogy beszélni kell az európai szemeszterről és az európai költségvetésről, már pedig itt kell beszélni. Európa már igazolta a hasznosságát, nem a jövőre nézve, ami a ami a szerződéses módosítást illeti, az lehet, hogy jövőben szükség lesz rá, de minden esetre most aszerint ítélnek meg bennünket, hogy meg tudjuk-e oldani a gazdasági válságot. Az európai költségvetés itt jön be a képbe, az európai ö, költségvetés nem úgy, mint az állami költségvetések, főleg beruházásokról szólnak, nem fogják, nem csodaszerez, de arról szól a dolog, hogy a konszolidáció szükségességét össze kell egyeztetni azzal, hogy hogy találjuk meg a beruházásokra a pénzt, amelyek aztán a munkahelyteremtéshez stb. hozzájárulhatnak. Itt jön be Európa hozzáadott értéke. Ez az egyik olyan, ez az egyetlen olyan költségvetés a világon, talán az Európai Unió költségvetése, amely mindig egyensúlyi helyzetben van, nem adósodhatunk, nem lehet deficites, nem tudunk a bankoktól kérni kölcsön, csak azt költhetjük el, amit bevételként megszerzünk, például a vámbevételként, vagy pedig a tagállamok által átutalt pénzek formájában. Ami a jövőt illeti, van néhány egyértelmű javaslatunk, amely a versenyképességről, a munkahelyekről és a növekedésről szól. Tudjuk, hogy az állami költségvetésekben alig van beruházásra szánt pénz, csak Svédország engedheti meg magának jelenleg azt, hogy költségvetési eszközökkel ösztönözze a gazdaságot, még a többi ország konszolidálni kényszerül. E, a befektetési vagy beruházási kiadások nem annyira e, uniósítottak vagy unionizáltak, mint e, más tételek. És ez ez összefügg azzal, és indokolja azt, amit mi javasolunk a, 2000, a Horizont 2020 eh, program formájában. Eh, most először az Európai Unió történetében eh, nagyon komolyan koncentrálunk a kutatásfejlesztésre. Nagy ugyanis a, az eltérés a kutatásra, költött pénzek és azok haszna az innovációk között, és különösen összemérjük magunkat az amerikaiakkal. A Horizont 2020 eredeti javaslat szerint a jelenlegi 55 milliárd euróról 80 milliárdra e, nőtt volna, vagy nőne, fogalmam sincs, mi lesz majd a végső szám, de 2011-ben 80 milliárdot javasoltunk, és ez eh, magában foglalja a hetedik kutatási keretprogramot. Eh, eddig eh, ezen program keretében 95 kutatási pályázatot nyújtottak be, nagyon sok szervezettől, 16 ezer egyéni ösztöndíjat ítéltünk oda, összesen 100 ezer személynek vagy kutatási szervezet, kutatói szervezetnek, tehát ez Európában a legfontosabb kutatási pénzügyi forrás, ösztöndi forrás. E, tehát a programok ezen generációjának a tapasztalatait levonva javaslunk most mi egy teljesen új stílusú, szorosabb kapcsolatot a kutatás és az innováció között, és ezt címkéztük fel a Horizont 2020 eh, címmel. Van egy külön programunk a KKV-ra, a Kozma program, amely két és fél milliárd euróra lett belőve eredetileg, talán ezt nem is akarják bántani, és és 1,4 milliárd eh, bizonyos pénzügyi eszköz, amely a tőkeáttételi hatást hivatott kiváltani Európában, ez egyfajta kockázati tőke alapként funkcionálna, arról, abból ugyanis van némi hiány Európában, ez megint csak a KKV-kat célozná meg. Van egy másik program, új program, az ifjúsági oktatás és mobiliz, mobilá mobilitási program. Eh, Andor úr is beszélt arról az imént, hogy mennyire fontos eh, eh, az, hogy visszadjuk a jövőt a fiataloknak. ...2012-ben az újságok címlapjára került az, hogy kiürült az Erasmus kasszája, Eh, ezen kívül van egy másik elem, az élethosszígalani tanulás, mint célkitűzés, és hát a mobilitás eh, növelése az Európai Unióban. Eh, látjuk azt is, hogy Ausztriában 5%-os az ifjúsági munkanélküliség, még van olyan ország, Spanyolország, 50%. A mobilitás tehát lehetne előmozdítani például egy európai ösztöndíjrendszer révén is. Emellett egy áttételi, vagy valami fajta áttételi emelő, sokszorozó hatást akarnánk kifejteni, a CEF, az Európa összeköttet összekötése eszköz, a Connecting Europe Facility révén, amely közlekedésről szól, energiahálózatokról szól, és ezek határon átnyúló összekötéséről ideértve egyébként a digitális gazdaságot is. Azt látjuk, hogy a hosszú távú befektetésektől vonakodnak a befektetők, mert hosszú távon kockázatosak a befektetések, azt szeretnénk, hogyha ezeknek a hosszú távú befektetéseknek a minősítését javítanánk azáltal, hogy az Európai Unió befektetési bankja részt vesz a beruházásokban. Itt megint egy nagyon komoly multiplikátor hatás lehetséges, már most is tesztelünk közlekedési területeken kísérleti projekteket. Ezek eh, a címzett költségvetési sorok, vagy eh, tőkeáttételes költségvetési sorok. Ami fontos, az az, hogy odafigyeljünk eh, a vidékfejlesztési és kohéziós alapokra is, mert azok lehetőséget biztosítanak arra, hogy átállítsuk a dolgokat egy növekedési pályára, a versenyképességi pályára, E, ezen keretében, vagy ennek keretében partnerségi szerződést akarunk kötni a tagállamokkal, e, makrogazdasági kondicionalitás ex-ante feltételek e, alapján, ez nem nagyon népszerű most Európában, de de ami Európát illeti, látjuk, hogy mennyire fontos és mennyire nagy az egyetértés abban, hogy a munkahelyekre, az innovációra kell költeni a pénzeket. E, azonban a fő kérdés az az, hogy hogyan lehet tradicionális szakpolitikákról, vidékfejlesztés, kohézió átállni ezekre a dolgokra, közvetlen finanszírozásra, mert ezekre van igazán szükség Európában ilyen jellegű hosszú távú befektetésekre. Egy hét múlva tehát csúcs, ahogy mondtam. Az első ilyen csúcs novemberben kudarcot vallott, de azért eh, nem volt felesleges, mert eh, tudjuk, hogy eh, a tagállamok hol húzzák meg a határokat, és mi az, aminél tovább nem szeretnének lépni. Remélhetőleg a második alkalom nem lesz elvesztegetett lehetőség. Február 7-én és 8-án kerül sor erre. Én azt várom, reálisan nézve, hogy most először az európai projekt történetében a kiadási oldal csökkenhet sajnálatos módon az előzőhöz képest. Herman van Rompuy legutolsó ajánlata az 25 milliárddal kevesebb volt 2014-2020-ra vonatkozóan, mint a 2007-2013-ra vonatkozó adat. Természetesen ehhez még az Európai Parlamentnek is lesz hozzászólása, mert itt is egy minősített többséggel kell a költségvetést, illetve az MFF-et megszavazni. Látom a Frankfurter Allgemeinében, hogy Alvaro E, és más képviselők, Reimer Böge, német képviselők nagy választási, e, Jutta Haug nagy választási e, koalíciót alkottak Helga Trüppel a zöldektől, tehát szocdem, kereszténydemokrata, liberális, zöld, nagy összeborulás van annak érdekében, hogy az európai költségvetést megvédjék. Ugyanakkor az európai költségvetés mégiscsak a hosszú távú befektetésekről szól, amihez kiszámíthatóság kell. Ez az európai költségvetés finanszírozásának a természete több éves programokat szoktunk csinálni, amelyek stabilitása a jelenlegi körülmények között önmagában érték. Sajnálatos módon a tárgyalások logikája az az, hogy a tagállamok a nemzeti borítékokat, az egyes nemzeteknek juttatott összegeket védelmezik, és ez várható is, hogy ez folytatódik. Például van egy olyan konzervatív álláspontja egy csomó tagállamnak, hogy védelmezik a, az agrár, a közös agrárpolitikának a kiadását, de ki, oldalát. De persze biztos vagyok benne, hogy, hogy ez is egy fontos célkitűzés marad, majd akit mellettem ül, biztos beszélni fog arról, hogy ez Írország szempontjából is mennyire fontos. Tehát Emellett nekünk oda kell figyelnünk arra is, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat. Az új pénzügyi rendelet egyszerűbb eljárásokat tartalmazzon, könnyebb legyen pályázni, és ez az egyszerűsítési célkitűzés az egyik legfontosabb célkitűzésünk. Az innovatív pénzügyi eszközöket meg kell védenünk. Bármit is gondolnak egyesek, a jövőben Európa több pénzbe fog kerülni, például Horvátország csatlakozásával már is 28-al leszünk, tehát egyre nőnek Európa hatáskörei, miközben úgy tűnik, hogy kevesebb lesz a pénz. Éppen ezért okosan kell azt felhasználni. Ennyi az én bevezetőm, és köszönöm a lehetőséget, hogy a népképviselői előtt megnyilvánulhattam. Köszönöm. Commissioner, Chairman, members of the Biztos úr, az Európai Unió parlamentjének képviselői, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy ma szóljak Önökhöz. Először a biztos úrnak és a nyitó beszédéért szeretnék köszönetet mondani. Én is azokkal a témákkal fogok foglalkozni, mint ő a bevezetőjében. Kollégák, <clears throat> az írsoros elnökségnek a fő célja a stabilitásnak a helyreállítása, a növekedés és a munkahelyteremtés. Ennek érdekében versenyképes európai gazdaságra van szükség, amely rossz időkben kitart, jó időkben pedig rugalmas. Olyan klímára van szükségünk, ahol a tagállamok a negatív hatások keretében is segítik egymást, és nem a hősködésre alapoznak. Európa erősebb együtt, és a negatív globális gazdasági helyzetben ez most még fontosabb. Egység a sokféleségben. Ez az alapelv. Ezt kell szem előtt tartani ahhoz, hogy globális szinten versenyképesek maradjunk. Az európai szemeszter nagyon fontos ahhoz, hogy a tagállamoknak iránymutatást adjunk a fiskális politikák kialakításában, mielőtt a nemzeti költségvetési folyamatok elkezdődtek. És a gazdasági és fiskális integrációhoz figyelmesnek kell lennünk, figyelnünk kell az Európai Parlamentre és a nemzeti parlamentekre ahhoz, hogy a demokratikus legitimitás ne szenvedjen csorbát. Az ír soros elnökség a parlamenti részvételt nagyon fontosnak tartja, csak úgy, mint ezt a hetet, amely 2013-ra iránymutatást ad. Az európai szemeszter nagyon fontos, mert, az európai, mert a nemzeti parlamenti politikákat összehangolja, a költségvetéseket felügyeli, annak érdekében, hogy takarékos megoldásokat alkalmazzanak a parlamentek. Ez lehetőség is. Kutatásfejlesztés és a jövőbeni fejlődés nagyon fontos kell legyen a jövőben. A történelem azt mutatta, hogy az Unió mindig is erre helyezte a hangsúlyt. Ma az innováción kell, hogy legyen a hangsúly. Európa 2050-re a világ populációjának csak 5%-át adja majd. Ez azt jelenti, hogy Kína, Oroszország, Brazília és India gazdasága növekszik majd. Ezért aztán nagyon fontos, hogy megrakadjuk a lehetőséget, hogy együtt működjünk, és az innovációt tegyük minden európai költségvetés fókuszává. Mi úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak a több éves pénzügyi kerete megfelelő egyensúlyt biztosít, fenn kell tartani az európai költségvetés szintjét, nem szabad csökkentenünk, és nem szabad a kohéziós ö, költségeket növelni sem. Írország úgy gondolja, az írsoros elnökség, hogy ez egy nagyon kemény gazdasági helyzet, Írország is megszenvedi a globális pénzügyi válságot, de most nem szabad engednünk, és biztosítanunk kell azt, hogy az elmúlt évtizedeknek az alapja fennmaradjon. A több éves pénzügyi keret a kulcs Európa hosszú távú jövőjéhez. Írország jól példázza azt, hogy hogyan lehet az EU-s támogatásokkal a kapacitásokat növelni azzal, hogy az infrastruktúrát és emberi erőforrásokat fejlesztjük. Az elmúlt évtizedekben Átszerveztük a gazdaságunkat annak érdekében, hogy a tudás alapú szektorokat fejlesszük. Ez egy alapeleme az ír programnak, hogy azokat a programokat támogassuk, amelyek európai kapacitásokat építenek, és az infrastruktúrákat és a munkahelyteremtést biztosítják. Írország a pénzügyi, több éves pénzügyi keretet a követ illetően a következőt gondolja. Az európai alapokkal biztosítanunk kell ezt, ezen kívül ki kell egyensúlyoznunk azt, hogy jelenleg a mezőgazdasági politika hangsúlyozottan támogatott. jelenlegi Írország támogatásainak 86%-át a mezőgazdaság kapja, míg a strukturális alapok csak 6 at és a kutatásfejlesztés csak 4%-ot kap az európai támogatásokból. Mi úgy gondoljuk, hogy semleges álláspontot kell elfoglalnunk majd, amikor az IMF-fel tárgyalunk. De ennek ellenére mi úgy gondoljuk, hogy meg kivezető utat kell keresnünk a válságból. Én úgy gondolom, hogy az egyik alapelem az lesz, hogy a kutatást és innovációt támogassuk. Nézzük meg! Az európai innovációs scoreboard, az EIS ez felméri az innovációs helyzetet a tagállamokban. 2007-ben indikátorokat és trendeket kezdett el megállapítani az EU-ban. A fő globális versenyfeleink Oroszország, Kína, Kanada, Japán, Ausztrália, India. Az Egyesült Királyság, Japán és Dél-Korea megelőzi az Unió 27 tagállamát az innovációs kapacitását illetően, tehát lemaradtunk. Ezért aztán nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel. Az innováció kell, hogy a kulcsszó legyen. Kutatásfejlesztés Európa fő eszköze arra, hogy a tudomány technológia területén az innovációt biztosítsa, ahogy ezt a biztos úr is mondta. De nemzeti szinten nincsenek ennek megfelelő független testületek, amelyek külön költségvetési sorra rendelkeznének, tehát nincs ennek megfelelő költségvetési sor. Ezért aztán az ír soros elnökség 2007. januárjától 2012. júniusáig több mint 7000 javaslatot nyújtottunk be a hetes keretprogrammal kapcsolatban. Több mint 1300 projektünk sikeres volt, és 438 millió eurós támogatást kaptunk. Írország nagyon jól teljesített a program keretében, és a finanszírozás 40%-át a KKV-k és kis projektek kapják. A hetes keretprogram a kutatásfejlesztést megerősítette Európában, különösen a KKV-k számára, amelyek az európai biznisz tevékenységek 98%-át adják. A 2020-as stratégia fokozni akarja 15%-ra, 20%-ra a KKV-k részvételét. A hetes keretprogram 3000 munkahelyet teremtett Írországban 2007 óta, és ahogy mondtam, Írország 22%-os munkahelyteremtéssel a 23%-os EU-s átlag fölött van. Ami nagyon fontos, a nyolcadik keretprogramban a célokat be kell tartanunk. A 2020-as stratégiának az a célja, hogy a kutatás világszintű legyen Európában, felvegye a harcot a társadalom kihívásaival, és három pillére legyen. A kitűnőség, az ipari részvétel és a társadalmi kihívások. Prioritást élvez számunkra az EU-s munkanélküliség elleni harci kit tételeknek a támogatása. Kutatásfejlesztés, innováció bizonyítottan munkahelyeket teremt, ezt folytatunk kell. Az ír soros elnökség az európai kutatási övezetet nagyon fontosnak tartja, hiszen ez a kutatók technológia számára egy nagyon fontos övezet. Ha ez megvalósul, akkor Európának a kutatási programja megfelelően javul. Az ír sorosánokség az innovációt illetően a szabadalmakra nagyon nagy hangsúlyt helyez, az európai szabadalmi rendelkezéssel kapcsolatban a ciprusi elnökség javaslatokat terjesztett be, és egy egységes, szabadalmi bíróságot fogunk létrehozni Európában. Ennek az a célja, hogy az innovációkat védjük, és a szabadalmakat Európában. Ezeknek a fő haszonélvezője a KKV-k lesznek. Biztos vagyok benne, hogy lehetővé teszi a felfedezők számára, hogy szabadalmakat nyújtsanak be. Végül a fiatalok közötti munkanélküliség bizonyos tagállamokban 40%-ot ér el, Írországban 29%-os. Én meg vagyok róla győződve, hogy a fiatalok a kulcs az új technológiákban. Ösztönöznünk kell őket a munkaerőpiacon, hogy használják a képességeiket. Ezek nehéz idők, de lehetőséget teremt az innovációra és a váltásra. Bíznunk kell a fiatalokban, és segítenünk kell őket, hogy előre vihessék Európát. A komoly jogszabályi keretekkel rendelkező országokban nagyon támogatják a kiemelt tehetségeket. Biztosítanunk kell, hogy a tagállamok együttműködnek, és valóban az innovációt tartják szem előtt az európai szemeszterben. De én azt gondolom, hogy ez a kulcs, ez a megoldás a tudás alapú, innovatív Európa felé, amely globális szinten is versenyképes. Végül. Április 28-29-én az ír parlamentnek a foglalkoztatási bizottsága tart a 27 tagállam ilyen szakirányú szakértői számára egy konferenciát. A munkahelyteremtés, az európai KKV-k, a fiatalok munkavállalása és a 2020-as stratégia lesz a fő témáink. Kutatásfejlesztés, amely a munkahelyteremtés alapja. Ezt gondoljuk, és mindent megteszünk, hogy az európai felettel együttműködjünk. Írország pro példája megmutatja, hogy ez nem könnyű út, de követhető. A tapasztalat azt mutatja, hogy a fellendülés attól függ, hogy mekkora mértékű lépéseket teszünk. Mi büszkén vagyunk 40 éve az EU tagja, és várjuk a következő 40 évet, hogy békés és felvirágzott gazdaságot láthassunk Írország és Európa számára. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président, pour ce message. Köszönöm szépen, elnök úr, ezeket az átfogó üzeneteket. Most megadom a szót parlamenti előadónknak, Anjensen kollégának a liberális frakcióból, és közben kérem a, a kollégákat, hogy minél gyorsabban jutassák el ide felszólalási igényüket, mert le fogom zárni hamarosan a felszólalók listáját, már gyűlik itt a sok kérelem. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm azt a lehetőséget is, hogy elmagyarázhatom a 2014-es költségvetéssel kapcsolatos helyzetet, és hogy hogyan látjuk ezt a költségvetést az európai szemeszter nézőpontjából. Először is jelenleg még nincsen több éves pénzügyi keret, tehát nem tudjuk, hogy mivel számolhatunk, nem tudjuk mi a jogalap, és elvileg ugye meg kellett volna, hogy akadjon a folyamat, de jövő héten talán majd beindul mégis. Lewandowski úr is említette, hogy azért van egy javaslat, amely az Európai Unió költségvetését 2008-as szintjétől megszabadítaná, és a következő 2020-ig tartó időszakban azonban ez még nem fog megtörténni, tehát marad a költségvetés szintje. A, a, állítólag a mezőgazdasági kiadások aránya csökkenhet, szeretném látni ezt, és állítólag a kohéziós pénz csökken, és nőni fog a kutatás, fejlesztés, fejlesztés költségvetése, bár valószínűleg nem annyira, mint amennyire ezt a bizottsági javaslat tartalmazta és szerette volna, és amit mi is egyébként támogattunk. Majd kiderül, hogy ezekből mi lesz, de egy biztos, hogy aggodalom tölt el minket, hogy nem csak, hogy nem lesz elég a költségvetésünk, és nem lesz elég ambíciózus, hanem hogy nem lesz elég rugalmas sem az, tehát nem lehet ettől kezdve 2020-ig egyáltalán prioritásokat megfogalmazni. Múltkor, amikor legutoljára beszéltünk a több éves költségvetésről, és ez még Tony Blair elnöksége alatt volt, há, fél évvel ezután elzárták az oroszok a gázcsapat Bulgária felé, és akkor kiderült, hogy rugalmasság hiány nem tudunk mit kezdeni az energiapolitikával. És az mezőgazdasági politikát mindig sikerült megtámogatni, de ha hasonló helyzetbe kerülne az Unió, mint annak idején az orosz gázcsapok elzárás esetén, akkor miért jó az, hogyha nincsen rugalmasság a költségvetésben? Tehát én erről azért ejtenék még néhány szót. Fontos, hogy az Európai Unió költségvetéséről a nemzeti költségvetésekkel együtt tárgyalunk. Ennek több oka van, ezek közül több el is hangzott már. Az európai költségvetés kicsi, de beruházási jellegű költségvetés, és egyes országok számára nagyon fontos, hogy valahonnan pénzhez jussanak beruházásokhoz, amit a saját költségvetésük egyébként nem tenne lehetővé. 70%-a egyes országokban európai pénzekből valósul meg a fejlesztéseknek. Aztán a kutatási területen is érdemes lenne összefognunk. Állítólag itt nem elérhető az a szint, amit szeretnénk elérni, de azért az ír elnökség által elmondott beszédből is kitűnik, hogy vannak olyan országok, ahol ebben az ügyben mégis lehetett tenni valamit. Azt reméljük az Európai Parlamenttől, hogy ezt az európai hozzáadott érték kérdést újra ö, megfogalmazza, és világosra válik szem, mindenki számára, mint hogy az íreknél ez világos lett, hogy sok mindent maguktól nem tudtak volna megcsinálni európai segítség nélkül. Tehát szüksége lehet az országoknak az európai segítségre. Aztán lehetnek olyan területek, ahol az európai költségvetés hozzájárulhat a tagállami pénzügyi konszolidációhoz is. Hazámban, Dániában ugye csökkentettük a külügyi költségvetést, hiszen van most már egy külügyi szolgálat az Európai Unióban. És ha összefogunk, akkor igenis meg lehet otthon is takarítani pénzt. És vannak olyan területek, más területek is, amelyek ilyenek, ahol nemzeti, például a közös piac tekintetében, nemzeti kiadásokat meg lehet szüntetni, mert ezek immár európai kompetenciába tartozó, és ott jól kezelt kérdések. Tehát az európai költségvetésre építve nemzeti szinten meg lehetne takarítani. Vannak olyan területek, ahol pedig kizárólag az európai költségvetésnek van kompetenciája, és éppen ezért érdemes belefizetni tagállami szintről. A következő évi költségvetés fő címei a növekedést fogják tartalmazni így vagy úgy. Azon kell most dolgozni, hogy a növekedéshez és főleg az ifjúsági munkanélküliség megszüntetéséhez kellő eszközöket szedjünk össze, nemzeti és európai szinten egyaránt, és beindulhassanak azok az európai programok, amelyek kifejezetten ennek a kérdésnek a kezelésére jönnek létre. Egyes tagállamokban a demográfiai trendek azt mutatják, hogy néhány éven belül ö, egyáltalán nem lesz munka fiatalok számára. Egy egész munkanélküli ifjúsági generáció fog kialakulni. Ez így nem működhet. Ö, ezek tehát azok a dolgok, amelyek most foglalkoztatják az Európai Parlamentet, és még egy dolog, van itt egy baj, az, hogy a pénzügyminiszterek gyakran nem hajlandók aláírni a számlát olyan tételek esetében sem, amelyekre konkrét kötelezettséget vállaltak. Ez a probléma egyre jobban jelentkezik, olyan tagállamokban is, ahol egyébként nincsenek ö, gondok, és néha ö, más országokban pedig a gondokat pont az okozza, hogy nem kapják meg a strukturális alapokból kellő időben a pénzt, és ezért nem tudnak teljesíteni más területen. Tehát van bőven olyan terület, ahol van mit megvitatnunk egymással az EU költségvetése és nemzeti költségvetések összefüggése kapcsán, és sajnos egyes tagállamok attól is szenvednek, hogy járna nekik az EU-ból pénz, Spanyolország, Olaszország például mostanában, és nem kapják meg időben az egyébként nekik már megítélt pénzt. Ezekről a kérdésekről beszélni kell. Itt nem csak a pénz a kérdés, hanem nagyon sok olyan kérdés van, ami eljárási, bizottsági, hatékonysági kérdéseket érint hogy az Európai Bizottság megfelel a törvényben foglalt követ, kötelezettségeinek. Köszönjük, Ann. Most megadom a szót Eduardo Carvita úrnak, aki a portugál nemzetgyűlés elnöke. Parancsoljon! Merci, monsieur président. Esta, esta reunião interparlamentar... Eh, Ez az parlament közi eszmecsere mindenképpen hozzájárul két súlyos, elmúlt években tapasztalt európai hiányosság megoldásához. Egyrészt a döntések meghozatala során hiányzik a demokratikus átláthatóság, és hiányzik a gazdaságpolitikának a koordinációja. Éppen ezért nagyon fontos számunkra, hogy az európai szemeszternek az ezévi témái, tehát a növekedés és a foglalkoztatás fontos szerepet játszanak, hiszen fel kell, hogy ismerjük, hogy az elmúlt két évben Európa mindig későn reagált, és ennek súlyos következményei voltak illetőleg vannak az ezévi előrejelzésekre is. Európa ismét recesszióba süllyed. Az államadóság okozta válság tovább tart. Itt az a fontos, hogy a periférián elhelyezkedő gazdaságokban meginduljon a megfelelő takarékossági stratégia végrehajtása. Ez részben el is indult, de a rendszerben élő emberek számára ez következményekkel járt, és ez következményekkel járt az eurozóna és a teljes Európai Unió számára is, hiszen végső soron ez a megszorítás a felelős a teljes európai válságért. Az Európai Központi Bank is ilyen értelemben foglalt állást. Portugália egy példaértékű ország volt arra, hogy mennyire lehet célirányos, hatékony a cselekvésünk hogyha szigorú megszigorítási politika konszenzuson alapul, országon belül konszenzuson alapul. És még egy dolog, gazdasági területen a megszorítás csak rombolja a foglalkoztatást. Növekedett nálunk a munkanélküliség, most már a harmadik éve recesszióban van a portugál gazdaság, a megfelelő válasz a nemzeti dimenziónak és az európai dimenziónak az összekapcsolása kell, hogy legyen, illetve az Európa 2020-as stratégiának a foglalkoztatás növelésével kapcsolatos célkitűzésének megvalósítása. Szükség van az állami beruházásokra, például az infrastruktúra fejlesztés területén, de itt is fontos az európai integráció, mert csak ez hozhatja magával a növekedést. Mindenből az következik, hogy a növekedési stratégia mellett kell letennünk a garast, és amiről itt most beszélnünk kell, az az, hogy hogyan tudjuk a programjainkat a gazdaság szükségleteihez hozzáigazítani. Ennek során el kell kerülnünk azt, hogy új strukturális problémákat generáljunk közép és hosszú távon és gondoskodnunk kell arról is, hogy a különböző tagállamok gazdaságai újra regenerálódjanak. Az a fontos, hogy olyan stratégiát találjunk, ahol fegyelmezett ahol a fegyelmezettséget összekapcsoljuk a növekedéssel, a munkahelyteremtéssel, és a közberuházások, az állami beruházások újraindításával. Ezek a fontos elemek. Nem lehet egyszerűen minden feladatot a közösségi költségvetésre átruházni. Fontos, hogy a gazdasági politikánkat jobban koordináljuk, de egyszerre ezzel legyen több szolidaritás, több demokratikus áttekinthetőség. Legyen több Európa, de szolidáris Európa legyen, amely az innovációra és a több munka lehetőségre épül. Nem körök parlament nevében Akis Gerontopulosz következik. A, bocsánat, úr, Asszony, bocsánat. Nem akar mégsem. Akkor Helga Trüppel kap szót, aki egy zöld német hölgy. Köszönöm szépen, elnök úr, engedjék meg, hogy arra a stratégiai kérdésre térjünk ki, amit már gyakran hallottunk, nevezetesen, hogy új növekedésre, új munkahelyekre van szükség, amit nyilvánvalóan senki sem kérdőjelez meg itt a teremben. Na de hát honnan jöjjön ez a növekedés? és az új munkahelyek. Véleményem szerint ezt csak akkor írjuk el, hogyha többet teszünk a fiatalkori munkanélküliség ellen, többet fektetünk be a kutatásba, oktatásba, és megválaszoljuk azt a kérdést, hogy egyrészt ugye növelkedést akarunk generálni, de ennek mindenképpen fenntarthatónak, eh, a klímavédelmi céloknak megfelelőnek kell lenni, és környezetbarátnak. Úgy gondolom, hogy az ökológiai szempontból fenntartható gyártósorokba való befektetés a széndiokszid kibocsátás csökkentésébe, vagy a nulla széndiokszid kibocsátásba való befektetés a megfelelő út, ezért az európai költségvetés lesz az, ami képes tesz, képesít tesz minket arra, hogy ezekre a területekre koncentráljunk, és minden ponton a megfelelő választ adjuk a vállásra. Ugyanakkor most az ellentéte történik, hogyha nettó befizetők nyernek teret, az Európai Tanácsban, és 10%-kal csökkentik majd az európai költségvetést, ezzel egyidejűleg pedig a mezőgazdasági eh, lobby erősödik, és a struktúrális alapoknak a lobbia, akkor azok a célok, tehát a kutatás, az oktatás, az új beruházások a fenntartható területekre, ezek veszélybe kerülnek, sőt, az ellentétét fogjuk elkövetni, mint amit itt a politikai paroláinkban hangoztatunk. Úgy gondolom, hogy ez egy nehéz, ez súlyos hiba lenne, úgyhogy jó lenne, hogyha közösen az ír elnökség jelenlévő képviselője elgondolkodna az ír soros elnökség, hogy a közös célunkat hogyan tudjuk megvalósítani. Második megjegyzésem, az SPD berlini ülésén jelent meg Bill Gates tegnap, és azt követelte, hogy bevezessék a pénzügyi tranzakciós adót. Az Európai Tanács szintjén és a tagállamokban még mindig arról szól a vita, hogy ez is egy helyes vagy, vagy helytelen eszköz. Most 11 tagállam hajlandó bevezetni a pénzügyi tranzakciós adót. Én teljesen okafogyott, én ezt teljesen egy okos eszköznek, és most már idején valónak tartom, hogy a pénzügyi piacok hozzájárulnak a válság megoldásához, és ezek a bevételek az európai költségvetésbe befolyhassanak. Lewandowski úr véleményem szerint jó javaslatot tett, ugyanis hogyha a pénzügyi tranzakciós adót saját forrásként vezetjük be az európai költségvetés számára, akkor a GDP alapú befizetéseket a tagállamok részéről azonos mértékben tudjuk csökkenteni, és ez egy ez egy olyan helyzet, amiben mind a kettő résztvevő nyer. Tehát jó lenne, hogyha az elnökség is, a soros elnökség is foglalkozna ezzel a problémával, és hasonlóképpen foglalna állást. És az utolsó megjegyzésem, mert nagyon sok nemzeti képviselős még szóhoz kíván jutni, ismerem a nemzeti vitákat, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ha itt az Európai Parlamentben egy magasabb költségvetés követelünk, akkor ezt nem egoista, eh, saját intézményi megfontolásból tesszük, hanem az európai polgárok számára kívánunk 2020-ig egy jobb politikát finanszírozni finanszírozni, úgyhogy ez font, ezért fontos lenne, hogy ha ezt megértenék otthon a tagállamokban, de persze a tanácsban is. Köszönöm. Si bien. Alors je donne la parole. Köszönöm. Most pedig megadom a szót a holland második kamarának, Lukász asszony. Thank you, Mr. Chair. Um, the Köszönöm, elnök úr a holland parlament egy modernebb európai költségvetés nagy támogatója. Szeretnénk látni, hogy növekedne a, az innováció támogatása, és csökkennének az agrárkiadások. Csak egy nyitott piaccal és közös kutatási politikával fogjuk lehetővé tenni, tudjuk lehetővé tenni azt, hogy vállalkozásaink új termékeket és új piacokat gyártsanak, találjanak. Innovációval kell kikerülnünk a válságból, innovatív megáldásokkal kell a nagy kihívásoknak megfelelnünk. Az EU költségvetés modernizációja egy fontos lépés a jövő felé. Azt reméljük, hogy az Európai Tanács februári ülése áttörést fog hozni ezen a területen. Ami a Horizon 2020-at illeti, a kutatás minőségére és a versenyre kell koncentrálnunk, a legjobb kutató csapatokba kell investálni a pénzt, annak érdekében, hogy olyan tudományos áttörések szülessenek, amelyekből mindannyian profitálunk. A 2020-as pénzeket remélhetőleg a tagállamok kutatási infrastruktúráira, női kutatókra is költik. Szeretnénk azt is, hogy az ír elnökség prioritást adjon a szabadalom véglegetisítésének, ez egy fontos lépés előre, és csökken a bürokrácia is. Köszönöm. Merci beaucoup, Köszönöm, asszonyom. Most akkor kicsit éjszakra megyünk tovább. Bo Bernardsonnak adom meg a szót, aki a svéd parlament képviseletében van itt. Bien. Tettem a nevét. Förordet, herr ordförande. Uh, where are you? I, you're here. Oké. Och det var helt... Vagyok. You have the floor. Good prime. Vagyok elnök úr. Yes. És kiválóan ejtette nevemet. the breaking for the mötet they also Who can eat? Nos, a kérdés az, amiről erről a, ebben az üdés, ezen az ülésen kell beszélnünk, hogyan tudja az európai költségvetés eh, elérni a célokat és segíteni kilábalni a válságból. Tehát eh, meg kell eh, tárgyalnunk azt, hogy milyen módon segíthet nekünk az európai költségvetés. Nos, hallottuk a választ erre a kérdésre. Az európai költségvetést modernizálni kell, ez a válasz lényege. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a növekedést és munkát teremtő projektekbe kell fektetni, a képzésbe, az oktatásban. Fontos, hogy prioritást adjunk azoknak, akik európai hozzáadott értéket tudnak teremteni hosszú távon. Én meghallgattam mindazt, amit ma délelőtt elhangzott, és az a benyomásom, hogy eh, gyakorlatilag ebben mindannyian egyetértünk, tehát akkor lépjünk a tettek mezeire. A prioritásokat tehát prioritásokban meg kell állapodnunk, illetve amennyiben sikerül, akkor meg kell állapodni ott, abban is, hogy hol csökkentsük a kiadásokat. Szerintem az agrárkiadások megfelelő területet jelentenének. Mi svédek szeretnénk modernizálni a költségvetést. A kérdés, ami felmerül bennünk, az az, hogy tényleg szükséges-e nem, nem kéne a tagállamok felé fordulni jobban. Erre többféle érvek vannak. Vannak olyanok, akik növelni szeretnék a költségvetést, ugyanakkor oda kell figyelnünk arra is, hogy az állami költségvetések nagyobb mértékben növekedtek az elmúlt időszakban, mint az európai költségvetési tételek minden költségvetés összeállításánál figyelembe kell venni a hatásköröket, illetve azokat a célokat, amelyeket a költségvetéssel elérni szeretnénk. Az Európai Bizottság összes anyaga, és a tanács összes anyaga is azt mondja, hogy a foglalkoztatásba, növekedésbe, versenyképességbe kell befektetnünk. Mi magunk is ezt hallottuk itt ma több helyről is. A probléma, probléma az, hogy a különböző tagállami programok nem veszik ezt kellőképpen figyelembe, és van egyfajta inercia, tehetetlenség. A helyzet kicsit nehéz, veszélyes. Ki kell lépnünk ebből az ördögi körből, és azokra a dolgokra kell koncentrálnunk, amelyek igazán fontosak. A legfontosabb tehát az európai költségvetés modernizálása. Új kiegyensúlyozott megközelítésekre van szükség. Figyelembe kell venni a költségvetésnél is a szociális célkitűzéseket, tehát ki kell egyensúlyoznunk ezt a három dolgot, szociális politika, foglalkoztatás és növekedés. Bernard Derkin következik eh, Írország. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy eh, itt felszólalhatok, és egyetértek azzal az elképzeléssel, és üdvözlöm, hogy a nemzeti parlamentek képviselői találkoznak az európai parlamenti képviselőkkel, hogy megosszák a véleményüket. És remélem, hogy legalább egy dolgot elérünk, hogy megértsük egymást, egymás álláspontjait. A német kollégámnak szeretnék gratulálni, nagyon jó hozzászólás volt, remélem, hogy európai kollégáim figyelembe veszik ezt. Ma reggel már utaltak arra, hogy a tulajdonlást fel kell vállalni. Én úgy gondolom, ez mindenkire vonatkozik. A felelősséget vállalni kell, nem csak a saját, hanem az európai intézmények költségvetéséért is ezt összehangolt gazdasági erőfeszítést kíván. Minden országnak eltérnek a szükségletei. Bizonyos országok számára ez a mezőgazdaság, mások számára ez a technológia vagy a nehézipar. Legyen az akármi is, törődnünk kell vele. Írországban például a mezőgazdaságtól függünk, hogy kitörjünk a gazdasági válságból. A termelésünk 90%-a exportálásra kerül. Ezt nem tudnánk megtenni gazdasági szempontból, hogyha nem kapnánk támogatást a mezőgazdaság számára. Ezen kívül azt rossz gazdasági politikának tartom, hogy az európai költségvetés csökkenjen, miközben a nemzeti költségvetések is csökkentenek. Nem értem a megszorításnak a kulcsszavát. Ezt ránk kényszerítettek egyszerűen azért, mert nem tudtunk másképp kilábolni a válságból. Ez nehéz, nehéz az állampolgároknak, nem tetszik nekik, de tudjuk, hogy hasznot hajt. Amire viszont tényleg szükség van, az az elismerés az EU-ban, hogy mi jót cselekszünk, támogatást kapunk, és más országok is ismerjék fel, hogy együtt ugyanazon az úton haladunk. Ha ezt nem tesszük meg, az lesz az eredménye, hogy 5-10 év múlva még mindig ugyanazokat a kérdéseket emlegetjük, még mindig a problémát oldjuk meg. Elnök úr, nagyon fontos, hogy felvállaljuk a felelősséget most, preventíve és nem utólag. Nagyon fontos, hogy kövessük azokat, akik már megmutatták, hogy egy bizonyos területen van egy erősségük, és ott lépjenek a jelenlegi helyzetben, és remélhetőleg a kollégák támogatást tett hát élvezve. Köszönöm. Citation l'Irlande pour l'exemple. Köszönöm, kedves kollega, és eh, gratulálunk eh, Írországnak azért a példáira, amit mutatnak. Itt járt a miniszterelnökük nem régiben, és beszámolt arról a bátor politikáról, amit az önök országa visz. Ivano Kajfin, bolgár európai parlamenti képviselő, és Anni Jensennel, a társ jelentéstevője a több éves költségvetési keretnek, ő kap most szót. Köszönöm, elnök úr, néhány nemzeti parlamenti kollega aggáját osztom én is, mert lehet, hogy egy olyan európai tanácsi döntés születik, amely majd problémákat vet fel itt a parlamentben, mert igennel vagy nemmel kell válaszolnunk arra a megállapodásra. A parlament több dolgot problémásnak lát Először is azok az érvek, amelyeket mi a tanácsnak megcímeztünk, nem lettek figyelembe véve, erre majd adok példákat is. Nem csak arról van szó, nem arról van szó, hogy több pénzt kérünk. Figyelembe kell venni azt, hogy az európai költségvetés 50 része a nemzeti költségvetéseknek tehát az Európai Unió közkiadásainak mindössze 2%-át öleli fel, és amikor ezt figyelembe vesszük, valamint arról beszélünk, hogy milyen kapcsolata van ennek az európai költségvetésnek a tagállami költségvetésekkel, akkor azért nagyon óvatosan kell eljárnunk. A legutolsó javaslat az nem befagyasztásról szól. Önök azt mondják, hogy az állami költségvetések be vannak fagyasztva, az európait is kell. Ehhez képest a önök, vagy a mostani javaslat az azt jelenti, hogy 2008-as szinten fogják befagyasztani ezt a költségvetést, és aztán 2020-ig ezen a szinten marad befagyasztva. Ugyanilyet tagállamok nem akarnak megcsinálni. A tagállamok nem hajlandók ezt a felvetésünket megfontolni. Nagyobb rugalmasságra van szükség. Amikor valaki állami költségvetést tervez, akkor többet akar elérni kevesebb pénzből. Ez európai szinte nem elképzelhető, mert sokkal rugalmatlanabb az európai költségvetés, mint az állami költségvetések. Aztán ott vannak a saját bevételek, erről Lemaszúr elnök is beszélt. Nem nagyobb költségvetést akartunk, akarunk, hanem autonómabb európai költségvetést akarunk. Nem akarunk függni az európai hozzájárulásoktól. Tehát meg szeretnénk szüntetni ezt a függést, amely egyébként minden pénzügyminiszternek jó hír lenne. Tehát nem több pénzről van van szó, hanem egész egyszerűen a pénz jobb allokációjáról és olyan megoldásokról, amely a nemzeti költségvetésekre is jó. Emellett a költségvetés egységességéről is beszélünk, az európai stabilitási mechanizmus után vannak még további új gondolatok, az eurozóna számára is egy új eszköz lett felvetve, de még hogyha külön is lesz a költségvetés választva, akkor is ugyanazok az adófizetők fogják mindezt finanszírozni. Tehát jó lenne egy egységes nagyképet látni arról, hogy <clears throat> milyen kötelezettségeket vállalnak a az adófizetők az unió egészéért, illetve azok egyes részeért beleértve az eurozóna finanszírozását. Párhuzamos struktúrák nem fognak működni. A parlament mindössze ennyit akar. Jelenleg a tanács nem hajlandó válaszolni, illetve reagálni erre a felvetésre pozitívan. Engem aggaszt, hogyha így születik meg ez a megállapodás jövő héten, akkor mi nem fogunk tudni ezzel egyetérteni. Köszönöm, kedves kollega! Most pedig akkor a Fekete-tenger partjáról a Balti-tenger partjára kalandozunk át. Lengyel képviselő következik, az Európai Ügyek Bizottságának alelnöke Jerzewski kollega következik, képviselő úr. No. Nincs itt? Ah, oké, okay. Oh, oh, excusez-moi, j'ai mal prononcé. <laughs> Ejtettem a nevét, nem ismerte fel, elnézést kérek. Z południowej części Polski, a więc oddalonej od Morza Bałtyckiego około... Nos, én Lengyelország dél ország, eh, déli részébe jövök, de elég messze van a balti tengertől, még akkor is, hogyha van balti tengeri partszakasza az országnak. Lewandowski úr azt mondta, hogy egyedülálló helyzetben vagyunk itt az Unióban. Nevezetesen a következő költségvetésünk kisebb lesz, mint a jelenlegi. Ugyanakkor a kötelezettségeink nőttek, mert egyre nagyra törőbbek vagyunk. Egyre nehezebbek a feladatok, amelyek ránk várnak. Szerintem ez két különböző irányba mutat. Ezért aztán nagyon jó lenne, hogyha valahogy összeegyeztethetnénk a kötelezettségeket az erőforrásokkal. Az annak érdekében, hogy egy kisebb költségvetés is elegendő legyen. Igen, a megnyírbált költségvetés az rákényszerít minket, hogy a költségeinket felülvizsgáljuk. Már mondtuk korábban, hogy jelenleg negatív tendenciáknak vagyunk a tanulni. Tehát akkor hogyan teljesíthetjük a kötelezettségeinket? A holland kollégával részben egyetértek. A költségvetést néhány hét múlva elfogadják az EU-ban, tehát túl késő van már, nem tudjuk módosítani ezt a költségvetést, talán majd a 2020-as stratégia után. Ami az elhangzottakat illeti. Ren biztos úr azt mondta, hogy a probléma gyökere részben az, hogy a tagállamok más és mások. Ezért fontos a kohéziós politika, hogy minnyáján egyenlőek lehessünk a gazdasági és szociális fejleményeket illetően. Nagyon örülök annak, hogy a kohéziós politikát ennyien támogatják. Ez lehetővé teszi majd valószínűleg, hogy túlélje a válságot. Ami a kutatásfejlesztést illeti, természetesen ez is fontos. Ami a tudományos kutatást illeti, itt még nagyobbak az eltérések, mint a gazdaság terén. Az elemzések azt mutatják, ezt mutatják, és remélem, hogy a 2020-as stratégia keretében csökkennek ezek a különbségek. Azok a tagállamok, amelyekben a kutatásfejlesztés még nem olyan prominens, még fejleszthetik ezt. Elnök. Alors, nous revenons en Grèce, je donne... Nos, ismét Görögország. A pénzügyi bizottság eh, elnökének adom meg a szót, eh, Beszesz eh, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Ez az együttműködés az európai szemeszter keretében elengedhetetlen ahhoz, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyet az unió országainak meg kell hoznia. De reméljük, hogy a jövőben ez rendszeresebb lesz, és részletesebb. Görögország, ez mindenki tudja, nagy megszorításokat él meg, és ezért aztán 2013-ra nemzeti programot nem kellett elfogadnia. De ennek ellenére egy reformprogramon dolgozunk, annak érdekében, hogy erőfeszítést tegyünk a szerződéses kötelezettségeknek megfelelően. Három dolgot szeretnék megemlíteni először is. Ami a politikai együttműködést illeti. A statisztikákat figyelembe véve, az erőforrásokat illetőleg, ma a gyakorlati igényekre kell válaszolni. Tehát egy válság idején az Európai Unióban a fejlesztés és az együttműködés nagyon fontos. Az erőforrásoknak a megkurtítása, ez már a múlté kell, hogy legyen, nem megoldás. Mi úgy gondoljuk. Az, hogy csökkentjük az erőforrásokat, és nő a munkanélküliség a tagállamokban, ez két irányba mutat, és arra mutat, hogy ezt figyelembe kell vennünk, amikor az együttműködést fokozzuk és szolidaritást vállalunk másodszorban. Kutatásfejlesztés, ez nagyon fontos a versenyképesség fejlesztése érdekében a tagállamokban, nem csak uniós, hanem nemzetközi szinten is. Ennek ellenére a támogatások csökkentése és az együttműködés megnyírválása azokat a tagállamokat, amelyek válságban vannak, arra kényszeríti, hogy ne haladhassanak előre. Tehát figyelembe kell vennünk, hogy az EU egy nagyobb versenyek van kitéve globális szinten, és nem tudjuk felvenni ezt a versenyt, hogyha a tagállamok nem fokozzák a fejlesztést, kutatást. Harmadsorban a kiadásokat illetően az Európai Uniónak az a feladata, hogy külön erőforrásokat teremtsen elő, adókból, például a hozzáadott értékekből, és közben az egyes tagállamok költségvetését könnyítenünk kell. De ezt a rendszert úgy kell kidolgozni, hogy a valóságban is működjön, és ne terheljük rá az állampolgárokra költségeket. Köszönöm. Sí, monsieur le président. C'était une communication d'un intérêt tout particulier. Köszönöm, ez egy különösen fontos közlendő volt. Írország újra. Terry Leiden szenátor következik. Oh, my pronunciation. Elnézést kérek a kiejtésért, ami nem biztos, hogy helytálló. Itt van a szenátor? Nincs. Visszavonult. E, tehát Salvador Garriga, señor Garriga, e, európai parlamenti képviselő, spanyol. Muchas gracias, eh, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudatában vagyok annak, hogy a nemzeti parlamentek jelenlevő képviselői valamennyien Európa pártiak, de azért a nemzeti parlamentekben egyre nehezebb manapság Európa mellett lándzsát törni. Itt az Európai Parlamentben ez könnyebb. A jelenlegi állapotában a vitának én megkérdezném a nemzeti parlamenti képviselőktől, hogy tényleg úgy gondolják-e, hogy az európai költségvetés ö, hozzáadott értéket képvisel számukra. Ha nem ez a véleményük, és nem ez az uralkodó vélemény a nemzeti parlamentekben, és az európai költségvetést csak mint 29. költségvetést tekintik, ugye Horvátországot is számolva, akkor akkor nem igen lehet a nemzeti kormányokat és a tanácsot rávenni arra, majd most februári ülésén arra, hogy 22 milliárd dal, annak az ellenkezőről meggyőzni, hogy 22 milliárddal csökkentsék a költségvetést 7 éven át. Ha azonban úgy gondolják, hogy az Európai Parlament hozzáadott értéket képvisel, és anticiklikus hatása is van, és a távú megszorító intézkedések idején egy kicsit segítségül jön a közép és hosszú távok, távú célok megvalósításában, és úgy gondolják, hogy az európai növekedéshez hozzájárulhat, akkor viszont támogassák azt. Az európai tanács és a parlament elkezdte ezt a folyamatot, a nemzeti parlamentek is aláírták a költségvetést, ha majd ez megvalósult, akkor mi európai parlamenti képviselők önöknek támogató tüzet adunk majd, védjük majd önöket, és cserébe önök is védjék meg az európai költségvetést, amely nem egyszerűen az európai költségvetésekből befizetések lévén jön létre, hanem még nagyobb arányban visszatérítéseket tartalmaz olyan területeken, ahol a tagállamoknak gyakran nincs pénzük. Külpolitika, mezőgazdasági politika, fejlesztési politika területén. Ezek a költségvetési területek egyébként veszélyben vannak, és az Európai Parlament erről szóló véleményét már egyszer jegyzőkönyvbe foglalta, Szeretném önöktől hallani, hogy önök tehát akkor mit gondolnak, és ezt világosan fogalmazzák meg. Köszönöm. Most a Lordok házából Okafé Baroness Okafének adom meg a szót. Többen említették már azt, hogy a kutatás fejlesztés, innováció mennyire fontos a növekedés érdekében. De a 2020-as stratégia és a több éves pénzügyi keretről szóló vita, ez a kettő összefonódik, elhúzódik. És nyilvánvalóan a megszorításoknak is köszönhető ez, csak romlott a helyzet. Figyelembe véve ezt, mik a kihívások a kutatás és innovációra fordítás esetében a tagállamoknak mir, mivel kell számolni, amikor a beruházásokat kívánják megvalósítani. A kutatás fejlesztést figyelembe véve nagyon nagy segítségünkre lenne, ha megértenénk, hogy a bizottság milyen mechanizmusokat használ a költséghatékonyság kiszámításában, ha nem a hagyományos üzleti modelleket alkalmazza. A második kérdés, ez nem közvetlenül kapcsolódik ehhez. A német zöld pártból Trüppel asszony említette azt, hogy a bizottság tette lépéseket annak érdekében, hogy hatáselemzést végezzen a pénzügyi transzakciós adó alkalmazását illetően. A bizottságnak az a következtetése, hogy a bizottsági javaslat nem vezetett a saját erőforrások jelentős megnöveléséhez. Uh, Köszönjük, bárónő. Most pedig Giancarlo Giorgetti-nek adom meg a szót, aki az olasz kamar, uh, képviselőház költségvetési bizottságnak elnök. Signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon hálás vagyok mindazért, amit Marini úr elmondott. Ez nagyon komolyan és őszintén hangzott, úgyhogy én is őszinte leszek. Nem, először vagyok itt, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a demokratikus legitimációnak a kérdése a költségvetési döntéshozatali folyamatokban, hát enyhén szólva, hagy kívánni valót maga után. Nagyon nehezek ezek a döntéshozatali folyamatok. Ami a gazdaságot, a növekedést, a foglalkoztatást illeti, ezzel kapcsolatban is azt kell, hogy mondjam, hogy az, amit a két biztos elmondott, azok nagyon gyenge, erőtlen kijelentések voltak. Úgyhogy szeretném még egyszer a legitimáció kérdését napirendre venni. Mi vagyunk a népválasztott képviselői, ez gyakran hangzott el. Én a Költségvetési Bizottság elnökeként szólok itt, és önök is tudják, hogy Olaszország nem sokára az urnákhoz járul. A tegnapi napon középvállalkozásoknak konferenciáján vettem részt, holnap is egy hasonló rendezvényen leszek ott, és tudom, hogy az olaszországi és európai intézkedések fényében nem igazán van ezeknek a vállalkozásoknak az a benyomása, hogy itt demokratikusan legitimált folyamatok és döntések eh, születnek. Itt nem az Európai Parlamentről van szó, hanem az európai nemzeteknek az európai döntéshozatai folyamatokkal szembeni bájtottságáról. Én elítélem azt, hogy olyan érzelmeket keltsünk, amiket egyszer már sikerült leküzdenünk, például az élő munkának az adóztatása terén ahogy hallottuk az előbb a kollégától, a zöld kollégától, ehelyett inkább a pénzügyi tranzakciókat kellene megadóztatni, és így kellene saját forrásokat biztosítani az európai költségvetésnek. Ha elgondolkodunk Európáról, akkor nyilvánvalóan az európai forrásokról, alapokról is gondolkodunk. Mi, a kis és középvállalkozások sikertelenül próbálunk meg a jövőbe nézni, folyamatosan szabályokkal korlátoznak minket, hogyha ezekhez a forrásokhoz kívánunk hozzájutni. A következő téma pedig az éves költségvetés kérdése, hát ezt ismerjük már, az Európai Unió bizonyára képes lesz itt a szükséges döntéseket meghozni, de nagyon nagy nehézségek előtt állunk a gazdasági válság miatt. Köszönöm, ez is fontos hozzászólás volt. Suza asszony, Portugáliából, Európai Parlamenti képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Valamennyi jelen lévő parlamenti képviselőt szeretnék üdvözölni, sok hozzászólásban már hallottuk, és Lewandowski úr beszédében is, aki csatlakozott a kollégákhoz ebben a dologban, hogy az európai költségvetés és a több éves pénzügyi keret esetében nem az a helyzet, hogy a befagyasztás veszélye fenyeget, azzal kell, hogy szembenézzünk, hogy megszorításokra, megtakarításokra, csökkentésre lesz szó. A tervek nem túl ambiciózusak, és nagyon gyakran kell, hogy azt lássuk, hogy a szerződések által felállított maximákat nem finanszírozzák. A szerződésekben előirányzott maximális összegek nem állnak rendelkezésre, és nem szolgálja a szolidaritást és az újraelosztást az európai költségvetés. Itt az európai költségvetésnek a nagyságát csökkenteni tervezik, de a több éves pénzügyi keret megvalósítására több pénzt szeretnének. Vannak olyan európai parlamenti képviselők, akik ezzel egyetértenek, de vannak olyan nemzeti parlamenti képviselők is, akik az európai költségvetés növelését támogatják. Hogyha megnézzük a parlament és a tanács közötti viszonyt, akkor itt is a pénzek körül megy a birkózás a két költségvetési eh, hatóság között, és hát ami a politikai eh, döntéshozatalt illeti, itt a tanácson keresztül a tagállamoknak is beleszólása lesz. Először is el szeretném mondani, hogy nem gondolom, hogy korrekt dolog azt állítani, hogy a gazdasági válság egyet, az egyetlen oka a megtakarításoknak. Nem. Én úgy gondolom, ez Európai Bizottság és a tagállami kormány tudatosan választották a megszorítás politikát, mint egy lehetséges megoldást. Az egyes tagállamoktól elvárt költségvetési fegyelem csak munkanélküliséget és szociális vérengzést eredményezett és még valami a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban. Ezt átütő jelentőségűnek tartjuk. Ugyanis nem csak több forrást biztosít az Európai Unió számára, ami az hosszú távú beruházásokhoz szükséges, hanem egyben a szociális igazságosságot is támogatja. Tehát a tőkét kell adóztatnunk. És végezetül, ami a fejlesztést illeti, és a mobilitást, az európai polgároknak a mobilitását. Ez nagyon fontos, amennyiben önkéntesen vállalják a mobilitást. Ha azonban rákényszerülnek, akkor nincsen sok értelme a mobilitásoknak. Alig születtek a tudományos kutatás területén eh, munkahelyek, a tudományos kutatásnak a támogatása elégtelen és nem lesznek stabil munkahelyek. Köszönöm, kedves kollégák. Nem nagyon van már időnk, viszont öten még szeretnének hozzászólni. Nem tudom megadni nekik, sajnálom. Szenátor úr, ő már egyszer beszélt, és nyilván beszélni tud majd délután is. Sajnos a másik mikrofon nincs bekapcsolva, így a mulatságos párbeszéd másik felét nem halljuk elnök. Elnézést kérek, szenátor úr, nem tudom ezt most engedélyezni. Ön már beszélt, ön nagyon igaz és releváns dolgokat mondott. Van itt a listámon egy fél tucat olyan képviselő, aki még nem beszélt. Malheureusement, les interprètes sont obligés de nous quitter à 13 Sajnálatos módon tolmács eh, is csak egy óráig van, ezekre oda kell figyelnünk, ugyanúgy, mint a költségvetési kérdésekben vannak eh, olyan dolgok, amik korlátoznak eh, bennünket. Először is még a tolmácsoknak azt kérem, hogy egy-két percig maradjanak, mert a biztos úr záró megjegyzései gyorsan meghallgatjuk azokra, amiket itt elhall, amit itt hallottunk, és aztán Trautmann asszony zárja le ezt a mai ö, délelőtt. Hát gyorsan nem tudom, mondja a biztos úr. Azért megpróbálom. Egyértelmű most már, hogy a legitimitás érdekében az Európai Uniók be kell bizonyítani, hogy hasznosak vagyunk, ne prédikáljunk az embereknek, hanem oldjuk meg a problémáikat. Biztos vagyok benne, hogy a nemzeti költségvetések megszorított keretei között most az unió lehet a válasz. Mert stabilitást teremtünk. Nyilvánvalóan nem akármilyen áron, nem akármilyen rendszerben. Meg kell védenünk a bérek józan szintjét és a költségvetést. Én megvédeném azt, hogy igenis van legitimitása annak, hogy az uniós költségvetés és a nemzeti költségvetéseket összehangoljuk. Bernárcon úr, 15-ről 27-ekre, most 28-akra nő az EU. 2000-től eddig. Nyilvánvalóan a költségvetés egy keret kevésbé nőtt, mint a nemzeti költségvetések ezen kívül a nemzetállamoknak a területe nem nőtt, viszont átadták a felelősségvállalást az EU-nak a tagállamok. Németország és Svédország az egyetlen kivétel ez alól, nekik nőtt a költségvetésük. De csak össze akartam hasonlítani, hogy kevesebb a pénz, viszont nőtt az EU területe. Tehát a modernizáció a válasz. Igen, ez volt a 2011-es javaslatunk. Csak hogy nagyon sokan jelezték, En Jensen, Helga Trüppel, Kalfinur az Európai Parlamentből, és mások. Ha csökkentéseket eszközlünk, akkor az a tárgyalások logikája miatt van, és még kérnek a tagállamok csökkentéseket, Azért, mert még inkább modernizációt szeretnének, és ugyanakkor a közvetlen kifizetéseket is csökkentenünk kell. Ez a logikája a csökkentéseknek. Nem lehet, ez kicsit ellentmondásos, hogy hogy modernizáljunk, miközben a költségvetést csökkentjük. De abban mindenki egyetért, hogy a növekedést és a munkahelyteremtést támogatnunk kell. Ezt senki nem tagadja. Enienszen természetesen azt kéri, hogy a hozzáadott értéket védjem. Szerintem látható. Kis pénzek Európai Uniós szinten is messze mennek, hiszen például nem túl nagy összegekkel, de a szíriai menekülteknek az ellátását a táborokban biztosítani tudjuk. Vagy Irakban 1,5 millió embernek nyújtunk ellá, lakhatási lehetőséget megfelelő higiéniás körülményekkel. Tehát ezek kis példák az Európai Unió költségvetésének erőfeszítéseire. Ellen mondta, nagyon összetett lesz a munkánk, Nem hagyhatunk mindent a régiben. A több éves pénzügyi keret az halad előre. Sajnálatos az, hogy ilyen helyzetet öröklünk, de a több éves pénzügyi keretet nyitva kell hagynunk. Február 7-én és 8-án azt hiszem a csúcson az európai vezetőket nagy feladat várja. Európa a béke díjat a múltér kapta, de most ott a feladat előttünk, hogy a jövőben is békét teremtsünk. Köszönöm, biztos úr. Katrin Trautmann, a Költségvetési Bizottságban a raportőr, neki adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Tényleg nagyon gyorsan és csak néhány szóban először is. Eh, azt kell eh, leszögezni, hogy mindenki amellett szólt, hogy 28 a költségvetéséről van szó, nem arról van szó, hogy egy tagállam dönthet a másik ellen, nem így kell a költségvetésünket kialakítani, nem így kell a legtöbb hozzáadott értéket a költségvetésben biztosítani. A növekedési politika lehetővé kell, hogy tegye mindazt, ami, a, amiről az európai költségvetés szól. Katalizátor, beindító, kiegészítő szerepe van az európai költségvetésnek ezekben, tehát az éves növekedési jelentésben ki kell hangsúlyozni az uniós költségvetésnek ezt a szerepét a növekedésben és a munkahelyteremtésben. Egy másik konklúzió, amit levonnék, az az, hogy az ország specifikus ajánlások mire valók. A költ a mai vita során látszik, hogy elég nagy az egyenlőtlenség az a között, hogy hogyan járulnak hozzá az egyes tagállamok a költségvetéshez. Ezt is meg kell vizsgálni, de nem úgy, hogy egyoldalúan csökkentik a befizetéseiket eh, a tagállamok, mert az eh, költségvetési zsákutcát jelent, és eh, egyébként pénzügyi zsákutcát is jelent. Az én javaslatom szerint az a tagállamok hozzájárulását nem szabadna beszámítani a deficit számításba. Remélem, hogy ezzel a javaslattal majd előre tudunk lépni. Ez egy beruházási költségvetés, ugyanis az európai költségvetés. A, nem szabad, hogy azokat a tagállamokat büntetjük, akik részt vesznek ebben a beruházási munkában. Ami a demokratizációt illeti, illeti, a nemzeti és az európai parlament a letétemennyesei a demokráciának, részt kell, hogy vegyenek együtt az európai szemeszterben, és végezetül követelni kell a tagállamoktól, hogy legyenek konzekvensek. A konzekvensség hiánya az egyik legnagyobb probléma. Amikor a tagállamok, mi, a bizottság megegyezünk ambiciózus célkitűzésekbe, és aztán nem adunk hozzá pénzt, akkor a hitelességünket ássuk alá, és a demokratikus eh, legitimációnkat is. Eh, fontos, hogy eh, a tagállamok fizessék a, a, a számlákat, amelyekbe beleegyeztek. Fontos az, hogy hozzáigazítsuk a szakpolitikánkhoz a költségvetést, mert különben nem tudjuk finanszírozni a, a kötelezettségeinket nem szabad, hogy a mi költségvetésünk ugyanúgy adóságokat, adóságokhoz vezessen, mint ahogy a tagállami költségvetések tették ezt hosszú időn keresztül. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor ezzel véget ért a mai munkánk, mindenkinek megköszönöm a részvételt. 16-an beszéltek a második részben. Utalnék arra a kis kellemetlen vitára is, amely a francia szenátorral zajlott itt az imént. Senki nem kapott szót kétszer a mai nap folyamán, nem csak ő. És egyébként pedig mindig, amikor egy-egy parlament képviselője szót kért, tudomásom szerint azt megkapta, amennyiben abból a, abból a parlamentből még nem beszélt senki. Franciaország esetében egy-egy képviselő beszélt a nemzetgyűlés és a szenátus részéről is. Van néhány olyan kollega, aki szeretett volna beszélni, de nem tudott. Sajnálom, a tolmácsoknak lejárt a munkaideje, éppen ezért nem tudjuk tovább folytatni ezt a, az ülést de majd ezt nyilván később megtesszük, és ezt jelzem egyébként azok felé is, akik a délutáni üléseket vezetik, hogy vegyék figyelembe azokat az igényeket, amelyeket itt nem tudtunk kielégíteni. Most pedig eh, ebédszünetre hívom fel önöket, és eh, igyanak, igyunk a nemzeti parlamentek és a költségvetésünk egészségére. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, és ezzel berekeztem az ülést.